Képviselőtársaim, ezen inspiráló, ösztönző és izgalmas beszéd után folytassuk a napi apró munkát. Három szavazatmagyarázat van még hátra. Kezdjük. Kocolino asszony jelentésével egy hozzászóló van, Adrikini asszony, nem más. President. Elnök úr, üdvözlöm azt a tényt, hogy a szabálytalanság összeg, összessége az európai alapok végrehajtásában csökkenő tendenciát mutat. Az, hogy a, a mezőgazdasági ágazatban a szabálytalanságok ö, olyan drámaian csökkentek 34%-kal, különösen bátorító. Ez mutatja, hogy az Olaf hatékony szerepe a tényezők között jelentős súlya bír a helyzetevításában. Üdvözlöm azt a javaslatot, amelyet a jelentés tartalmaz, hogy erősítsük az együttműködést az adó tekintetében is, adóhatóságokkal is. Ugyanakkor a csalások úgy tűnik növekedő tendenciát mutatnak az új tagállamokban, különösen Romániában és Bulgáriában. 8%-kal nőtt az új tagállamok körében a csalás. Szeretném kifejezni erőteljes támogatásomat a román és bolgár törekvések mellett, hogy erősítsék irányítási és végrehajtási kapacitásokat, és a közbeszerzési eljárások felügyeletét minden szinten, hogy kiküszöböljük ezeket a hibákat. Köszönöm, akkor szülő jelentéssel kapcsolatban bárki egyéb? Ha nincs, lépjünk tovább következő jelentésünkre, Deutsch Tamás jelentésére. Az az Európai Beruházási Bank tárgyában, Adrikén asszony ismét. Tisztelt elnök úr, először is köszönetet tartozom Dajcs úrnak a remek jelentéshez. Kimerítő vitát folytattunk, és állásfoglás született, amit támogattam. Ez kiváló kiinduló pont lehet az Európai Beruházási Bank jövőbeli tevékenységei számára, különösen az Európa 2020-as stratégia fényében. Ismét azt kérem az európai vezetőktől, hogy az Európai Beruházási Bank kölcsönkapacitását növelje, különösen a keleti országok felé, akik számára nagyon fontosak az ilyen kölcsönök és hitelek, és így enyhíteni lehetne a válság eredményeit. Az európai szomszédsági politika illetve a kölcsönadási kapacitást mindenképpen biztosítani kell a jövőben. Elnök, köszönöm szépen. Kére valaki még szót a Dajs jelentés kapcsán? Nem, úgy tűnik. Akkor az utolsó szavazatmagyarázat következik, ez pedig a Jossi atrocitásokkal kapcsolatos. Ismét önnek adom meg a szót. Köszönöm. Januárban és márciusban tömeges atrocitásoknak voltunk tanúi Nigériában. Több száz nő és férfi élet, nő és gyermek életet vesztette. Az egyeztető eljárás a északi muszlimok, illetve a déli keresztények közötti béke fenntartása és megszerzése nagyon fontos lenne. Nigéria az egyik legfontosabb olajtermelő, mégis a szegénységi küszöb alatt él a lakosság, és az ország fejlődéséből semmilyen előre nem tesznek szert. Széles körű a korrupció, ezzel ellen ez ellen föl kell venni a harcot. Harmadsorban meg kell említeni, hogy az Európai Uniós támogatásnak a legfontosabb problémákat, a legérzékenyebb kérdéseket kell orvosolnia, azért, hogy némi látható előrelépés történjen ebben az országban. Köszönöm szépen, elnök. Kérem még valaki szót. Belder úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A csosi keresztények helyzete aggodalomra ad okot az elmúlt hetekben is ennek voltunk tanúi, hiszen keresztényeket gyilkoltak meg április 24-én az iszlámi, iszlám fiatal ö, bandák keresztény újságírókat gyilkoltak meg. Az ilyen jellegű atrocitások mutatják, hogy büntetlenség, büntetlenség van ebben az országban, pedig nagyon sokan életüket vesztették, nagyon sok gyilkosságra került sor. Vallási üldözésnek vagyunk tanúi, és a nemzetközi közösségnek, illetve az európai közösségnek föl kell ismernie, hogy az iszlám szélsőséges érzelmek vezettek ezekhez az atrocitásokhoz Joszban kritikának kell hangot adnom, mert ezt az állásfoglalásban nem említettük meg. Az állásfoglalás ötödik bekezdésében nem kritizáljuk az iszlám közösséget. Sőt, azt mondjuk, hogy nem szabad eh, egyszerű eh, nyilatkozatokat tenni, és megnevezni egyszerű okokat. Most én sem gondolom, hogy ez jó lenne, de mégis nevén kell nevezni a gyereket, és ezért tartózkodtam. Köszönöm, Kalim úr. Rossz helyen ülök. Előléptem. Előléptettem magamat. Köszönöm. Felháborító, hogy egy olyan ország, aminek ilyen hatalmas olajtartalékai vannak, mint Nigéria, ilyen atrocitásokat kell megéljen. Ugyanakkor az Egyesült Államok alelnökének szavait követve mondhatjuk, hogy a párbeszéd, párbeszéd, párbeszéd kell legyen a megoldás, hozzákapcsolva oktatást, oktatást, oktatást hogy végre béke jöjjön el ebben az országban. Joe Biden ut utalt Jetsz ír költő soraira, hogy a rettentő szépség született. Reméljük, hogy a rettentő szépségből csodálatos szépség lesz Nigériában, béke és biztonság uralkodik majd. Ebben az EU-nak fontos szerepe lehet. A mai vita és a szerződ, az, a szavazás is mérföldkövet jelentett ebben a folyamatban. Elnök, én köszönöm önnek a szavait. Tisztelt képviselőtársaim, hölgyeim és uraim!